nyarán című közleményről van szó. Dimas biztos úrnak adom meg a szót. Parancsoljon, biztos úr. Köszönöm szépen. A parlament tagjai előtt szeretném kifejezni részvétemet azon családtagjaival szemben, akik áldozatai váltak idén nyáron az erdőtüzeknek. Ezek a különböző tagállamokban történtek ezek a tüzek, tűzesetek, és az Európai Unió fáradozásai természetesen nagyon fontos szerephez jutottak, igyekeztünk segítséget nyújtani azon tagállamoknak, amelyek érintve voltak. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek azért is, hogy a kísérleti projekt finanszírozása hozzájárultak. Szeretném még elmondani, hogy ez a kísérleti projekt csupán egy kis részét képezi azon gondolatok és javaslatok végrehajtásának, amelyek Barnier úrtól származnak. Neki is mindenképpen szeretnék köszönetet mondani ezért a tevékenységért. Ami a kísérleti programot illeti, a polgári védelem kapcsán egy közösségi mechanizmust igyekeztünk kialakítani, és ilyen módon azon államokat támogatni, amelyek érintettek a természeti katasztrófákban Franciaország, Olaszország, Spanyolország és az EU e egyéb tagjai és az EU egyéb tagjai igyekeztek segíteni, biztosítottak Görögországnak például repülőgépeket, oltásra alkalmas repülőgépekről van szó, de vonatkozott ez más országokra is. Minden esetre sikerült közös tűzoltóhajókat felállítani, Portugália és Görögország esetében az említett kísérleti program keretei között, és így sikerült egy autonóm európai tűzoltóság útjára lépni. Természetesen nagy számba voltak olyan hangok, politikusok és egyszerű polgárok is mondták ezt, hogy európai ö, szinten lenne szükség egy speciális egységre, amely ilyen alkalmakkor bevethető, és biztosítják szükség esetén a gyors reagálást különböző fáradozások történtek ebbe az irányba, hogy egy autonóm tűzoltó egység jön létre, ilyen erdőtüzek esetére nézve, és az Európai Parlament támogatása döntő jelentőségű volt ezen az úton. Így tudtunk eszközöket, forrásokat rendelkezésre bocsátani, sikerült megfelelő oltó eszközöket, gépjárműket, repülőgépeket, felállítani, biztosítani, és az Európai Bizottság is igyekszik egy külön egységet létrehozni különböző országokban. Az esetek egyébként megfelelő mechanizmust igényelnek, a polgári védelemnek kell fellépnie, és ebben az esetben az említett tűzoltóságok aktívvá válhatnak. Természetesen nemzeti tűzoltók is részt vettek ebben a munkában. Portugáliában és Görögországban igyekeztek az összes nemzeti keretek között rendelkezésre álló eszközt felhasználni, de más országok is a segítségükre siettek oltójárművekkel. Ezek az unió emblémája alatt működtek így sikerült talán némileg némi rést lefedni, hiszen szükség van ilyenkor külön gépjárművekre, speciális járművekre, Spanyolországban és Portugáliában és Görögországban alkalmazták ezeket a járműveket, épp Görögországban a teki területén, ahol a legnagyobb tüzek a Korzikában is szükségesé vált egy közös fellépés, Korzika, mint sziget természetesen különleges módon szorult segítségre. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy szükségesnek látjuk, hogy egy ilyen autonóm, egy külön tűzoltó csoport jöjjön létre, és azt gondolom, hogy ez a kisleti program jó alapot kínál arra, hogy a jövőben természeti katasztrófák mindenek előtt erdőtüzek esetében be lehessen vetni ezt. Természetesen mi is végig gondoltuk a különböző lehetőségeket az erdőtüzek kapcsán. Nyilván igazgatásra van szükség, valahogy védeni kell az erdőinket. Nagy jelentősége van annak, hogy a megfelelő hatáskörök a bizottsághoz kerüljenek, hiszen csak ebben az esetben biztosítható az említett védelem. Lesz tehát egy a terveink szerint egy európai egység, amely egyfajta biztonsági szelepként képes működni. És ez azt is jelenti természetesen, hogy emberi erőforrásba is pénzt kell fektetnünk, hogy kellő számú ember álljon rendelkezés egy ilyen időszakban. Természetesen gyakorlati problémák is felmerülnek az erdőtüzek kapcsán, vannak koordinációs kérdések, amelyeket ilyenkor meg kell oldani. Természetesen azt is meg kell fontolni, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek alapján bevetést lehet kezdeményezni, milyen kritériumok alapján lehet a járműveket bevetni, hogyha több helyen is tűztör ki, Görögországban láttuk, hogy egyszerre több helyen volt ilyen. Ezeket mind végig kell gondolni. Az Európai Bizottság a miniszterek tanácsa elé viszi az ügyet, és a kísérleti program értelmében igyekszünk majd folytatni a tevékenységünket. Hölgyeim és Uraim, a tanács, az Európai Parlament és a bizottság együtt kell, hogy működjenek a mechanizmus létrehozása érdekében. Természetesen a tagállamok időközben sem maradnak tétlenek, a tájékoztatás területén például a rájuk vonatkozó kötelezettségnek eleget kell tenniük a polgári védelmi mechanizmus ebben a formában 2001 óta létezik. Az első években kevés bevetésre működött ez, aztán 2005-től a bevetések száma növekedett, az Európai Unión belül, de azon kívül is bevetették őket mondjuk fele-fele, tehát 50%-ban az Európai Unión belül, 50%-ban azon kívül. És nagy jelentősége van annak, hogy kifelé is segítséget nyújtsunk a polgári védelem keretei között, hogyha ezt a mechanizmust ténylegesen jól akarjuk alkalmazni. Vagyis bevetések előfordultak már a cunami idején, emlékszünk. És további esetekben is eh, bevetettük a szakértőinket, a szakembereinket a helyszínen, ahol a katasztrófa előfordult. De, mint mondtam, sok még a tennivaló, és aki a bárni jelentést elolvassa, az pontosan láthatja, hogy milyen további haladást kell még elérni a polgári védelem területén, hogy még nagyobb biztonságot nyújtsunk az európai polgárnak és a környezetüknek és erdeinknek. Köszönöm szépen Dimas biztos úrnak. A frakciók nevében halljuk a hozzászéliket Skila Kakis úr az Európai Néppárt frakciójának nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Dél-Európában évről évre 4000 hektár erdő megy tönkre tűzeset következtében. Az elkövetkező évtizedekben ez a probléma még nehezebbé válik majd. 30-40 éven belül minden bizonyal mi leszünk a tanúi annak, hogy nagyon nehéz ilyen körülmények között fellépni a az üvegházhatást okozó gázok keletkezésével szemben, Dél-Európában az erdők igen, csak ki vannak téve ilyen tüzeknek, és nagyon negatív hatásokkal fogunk szembesülni az elkövetkező évtizedekben. Látni fogjuk, hogy egyre nagyobb erdőtüzek alakulnak ki, és ezek egyre nagyobb veszélyt is jelentenek. A tűzoltás szokásos keretei között a tagállamok kötelezettsége, hogy lefolytassák az oltó tevékenységet. Több tízezer tűzzel kell szembeszállniuk a tagállamoknak évente, de vannak kivételes helyzetek. Vannak olyan erdőtüzek, amelyek rendkívüli romboló hatást fejtenek ki, és ilyenkor az Európai Unió szolidaritására vagyunk utalva. A néppárt javaslata éppen az ilyen speciális esetekre vonatkozik, és rámutat egyben arra is, mennyire fontos az, mennyire fontos egy hatékony európai szintű bevetési egység létrehozása. Dimas biztos úr is beszélt erről. Nagyon fontos, hogy haladéktalanul, rugalmasan lehessen fellépni, ez vonatkozik a források felszabadítására is, és a déleurópai erdőtüzek egy prioritást jelentsenek, az Európai Unió szintjén kell kialakítani a gyors cselekvés kereteit. Nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság egy javaslatát elfogadjuk itt a természeti katasztrófák elleni fellépés során. Az én hazám szempontjából nagyon fontos, hogy ez a döntés megszülessen, nagyon fontos, hogy az Európai Parlament gyorsan elfogadja, és bízom abban, hogy a parlament eh, érzékenységet tud mutatni a déleurópai emberek iránt, akiket érint ez a katasztrófa. Köszönöm. Köszönöm szépen a szocialista frakció nevében. Podimáta képviselő kap két percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Ismételten ebben az évben az erdőtüzek története folytatódott, súlyosabbá vált, minden egyes ősszel mérleget kell vonnunk a pusztításról, meg kell állapítanunk ennek méretét, és természetesen az érintett embereknek segítséget kell nyújtanunk. Görögországban ismételten több százezer hektár erdő elpusztítása miatt gyászolunk, és ugyanez vonatkozik Spanyolországra, Portugáliára és Olaszországra is. Tisztelt biztos úr, egy valami egyértelmű, és ezt ön is jelezte. Nem nem sikerül a múlt hibáiból levonnunk a következtetéseket, hiszen már szinte hat éve beszélünk a gyors bevetési egységről, amelyet a parlament minden egyes alkalommal követel, de mindig a különböző kormányok hibákat követnek el a tervezés, a végrehajtás, az elrendett intézkedések, illetve a megelőző intézkedések meghozatalánál. Törvényekre van szükség, annak érdekében, hogy az elpusztított erdők újra erdősítése is megvalósuljon, és intézkedések szülessenek, amelyek segítik az érintetteket. A polgári védelem mellett a szolidaritási alaphoz is folyamodnunk kell. Ezt azonnal fel kell szabadítani, nem szabad, hogy ilyen bürokratikus előírások vonatkozzanak rá, ez pedig a bizottság prioritása kell, hogy legyen is. Biztos úr, ön sokkal jobban tudja, mint mi, hogy itt a tűz egy új generációjával van dolgunk, ez egyfajta intenzív tűz, amely közvetlenül kapcsolódik az éghajlatváltozáshoz, és főleg a mediterrán erdőségeket érinti. Éppen ezért át kell alakítanunk az erdővédelmet európai szinten, megfelelő kiigazításra van szükség, hogy alkalmazkodjunk az újszerű erdőtüzekhez. És a különböző politikákat integrálni kell azon intézkedésekbe, amelyek közvetlenül az éghajlatváltozás elleni küzdelemre vonatkoznak. Köszönöm szépen a, az ALDE frakció nevében Bilbao képviselője a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a biztos úrnak is a magyarázatot. Valóban úgy gondolom, hogy szükség van egy közösségi politikára, amelynek mindenek előtt célja a tüzek megelőzése. Láthattuk, hogy egész nyáron erdőtüzek következtek be Európa szerte. És először is szeretnék arra emlékeztetni arra négy tűzoltóra, és családtagjaik, családtagjaik erőt is tisztelek, akik Tarragonában vesztették életüket a megelőzési politika szükséges, de ugyanakkor koordinációra is szükség van, és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy nagyon sok erdőtűz esetében felmerül a spekulatív politika gyanúja, a különböző urbanizációs érdekek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy európai szinten az is szükséges, hogy a biztonságot fokozzuk, és egy egységes büntetést szabjunk az ilyen ökológiai bűncselekményekre. Erre is ki kellene terjedni az európai elfogató parancsnak. És szükség van megfelelő forrásokra annak érdekében, hogy innovációs mechanizmusokat hozzunk létre, amely által a hőmérséklet, illetve a szél is megfelelően mérhető, és a szakemberek megfelelő körülmények között dolgozhassanak, hiszen mindannyiunknak ők nyújtanak védelmet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a Zöldek frakciója nevében Tremopulos úr kap szót három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, rendkívül érdekes a görögöket hallgatni erről a komoly témáról, bár egész Dél-Európát érinti. Rendszerint óriási erdőtüzek hatalmas területeket pusztítanak el. Csökkentik a biodiverzifikációt, és veszélyeztetik a regionális fejlődést ezeken a területeken. A közelmúltban tapasztalt erdőtüzek Görögországban annak tudhatók be, hogy az erdészeti politika hiányos. Nap mint nap egyre nagyobb nyomás nehezedik az erdőkre. Az erdők védelmének szintje nap mint nap csökken. Meg kell változtatni ennek a területnek a felhasználását, és vannak spekulációs folyamatok is, amelyek gyakorta még súlyosabbá teszik ezt a helyzetet. Még fontosabb azonban eh, a megelőző tevékenység. Európai szintű fellépésre van szükség, együttműködésre, koordinációra. Úgyhogy biztosítanunk kell a közös politika létét az erdőgazdaságban, és ezt végre is kell hajtani el kell osztatnunk azokat a félreértéseket, amelyek az emberek gondolt menetében élnek arról, hogy hogyan lehet a kockázatot kezelni, és hogy lehet megelőzni az erdőtüzeket. Fontos tehát, hogy életképes politikát folytassunk. Akár csak az is, hogy megfelelő erdőültetési politikát és intézkedéseket hozzunk. Ezért erdő telepítésre van szükség. Ezen kívül nem olyan politikára a kormányok szintjén, a tagállamokban, amelyek olyan ö, építkezéseket támogatnak, amelyek eredetileg erdők terület, amely, amelyek területén eredetileg erdő volt. Az eddigi politikák nem voltak kielégítőek megfelelő megközelítésre van szükség, hogy védjük és támogassuk a biodiverzitást. Nemzeti, regionális szinten is fel kell lépni, be kell vonnunk a közvéleményt, azokat, akik ott a helyszínen élnek. Új, zöld munkahelyeket kell teremteni, melyeknek támogatniuk kell az erdőgazdaságokat, akik így aztán szívesen vállalják a segítséget. Olyan mechanizmusokat kell kidolgoznunk, amelyek a természeti katasztrófákkal felveszik a harcot. Ahogy Dimas biztos úr is elmondta, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a Barnier jelentés megfelelően végrehajtásra kerüljön. Remélem, hogy a parlament is segít abban, hogy ebbe az irányba induljunk el, és segítsük a tagállamokat. A természeti katasztrófákkal szemben a harcban. Mert gyermekeinknek tartozunk ennyivel. Köszönöm. Dank. Köszönöm szépen. A következő Csuntis úr az Egyesült Európai Baloldal nevében, remélem helyesen mondtam a nevét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hazám Görögország. Katasztrofális erdőtüzeket kellett, hogy átvészeljen már az elmúlt három év során. Azt gondolom, hogy ez a folyamat nem állt le, és egyszerűen nincs megfelelő védelem. Ott van Atén, amely olyan európai főváros, ahol a legmagasabb a levegőszennyezés mértéke. Ennek következtében óriási problémákkal kell megküzdeni. Ha az éghajlatváltozást összekapcsoljuk a déleurópai katasztrófákkal, meg kell ismernünk, hogy a nemzeti politikáknak és az európai politikáknak még nagyok a hiányosságai. Rá kell döbbennünk, hogy környezetvédelmi politikára van szükség, amely az éghajlatváltozáson is felveszi a harcot. Rendkívül fontos, hogy amikor hatalmas területek égnek le, akkor rugalmasabban tudjunk fellépni, mint eddig. Dimas biztos úrtól kérdezem. A megfelelő erdő nyilvántartás azonnali pénz átutalással, amelyeknek célja az, hogy megelőzzék a különböző erdőtüzeket, járható út-e. Nagyon fontos persze az erdőtelepítés is. Tehát meg kell vitatnunk ezeket a kérdéseket az új kormányjal, hiszen néhány hét múlva választások elé nézünk Görögországban. Úgyhogy Meglátjuk, hogy majd az Atika környékén mi történik. Köszönöm szépen. Cavilla asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel hallgattam, amit elmondott. Azt hiszem, válasz volt ez arra a levélre, amit az erdőtüzek második napján küldtünk önöknek. Azt javasoltuk ugyanis, közös fellépése van szükség Dél-Európában az erdőtüzekkel szembeni harcban. Konkrétabb javaslatokra is szükség van, és nagy örömmel tapasztalom, biztos úr, hogy az összes többi görög képviselő és spanyol képviselő is támogatja a közös fellépést az Európai Parlament részéről, illetve az Európai Stratégia kidolgozása érdekében. Így kell ugyanis szembenéznünk a különböző természeti katasztrófákkal. Biztos úr, úgy tűnik, az éghajlatváltozás erdőtüzekben és árvizekben nyilvánul meg. Az éghajlatváltozás strukturális változásokat hozott, mint az erdőtüzek és az árvizek. De nem szabad csak rövid távon gondolkodnunk. Szerintem fontos, hogy hosszú távú stratégiát alapozzunk meg. Ezért úgy gondolom, hogy a mediterrán vidék kormányainak megfelelő politikákat kell kidolgozniuk, és erre is utaltam. Nagyon fontos, hogy a szolidaritás jegyében történjen mindez. Biztos úr, ezen kívül még azt szeretném elmondani, hogy gyakorta az észak-európai országok másképp állnak a kérdéshez. Azt gondolom, amikor az éghajlatváltozásról beszélünk, igenis figyelembe kell vennünk azt, hogy micsoda sebességgel történik mindez. Ennek következménye az a sok természeti katasztrófa, amit tapasztalunk, és ez majd befolyásolhatja Észak-Európát is. Ki kell dolgoznunk tehát egy stratégiát a megelőzés érdekében, hogy felvehessük a harcot az ilyen jellegű természeti katasztrófákkal. Pillanatnyilag még csak egy maroknyi csapatunk van, akik nagyon jól dolgoztak a nyáron. Elengedhetetlenül szükséges azonban, hogy most már egyre többet munkatársat vonjunk be ebbe a munkába. Nagyon remélem, hogy a bizottság ezt eléri majd a bizottságban is, illetve a tanácson belül is. A dél-európai országok képviselőinek együtt kell működnie a nemzeti kormányokkal. Támogatniuk kell, amit Dimas úr és a biztos úr javasol. Azt hiszem, hogy végül is ez az érdeke minden dél-európai országnak. Megnéztem a néppárti javaslatot, és úgy gondolom, hogy tudom támogatni az elképzeléseket. Annak is nagyon örülök, hogy az állásfoglalás megszületett, és van egy másik gondolat, amire rá szeretnék mutatni az állásfoglaláson belül, ezt is a néppárt fogalmazta meg, a kopenhágai találkozó előtt jobban oda kellene figyelnünk a természeti katasztrófák megelőzésére és azokkal való harcra vonatkozó stratégiáinkra. Elsősorban a természeti katasztrófák megelőzése lenne fontos. Úgy gondolom, hogy Kopenhágában saját közösségi mechanizmust kell kidolgoznunk az erdőtüzekkel szemben. Ennek kellene az egyik prioritásnak lennie az európai stratégián belül, a természeti katasztrófákon belül. Köszönöm. Köszönöm. Obermeyer úr a függetlenek nevében. Igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! ami idén nyáron Görögországban történt, az nem ismétlődhet meg többet Európában. 75 tűz volt, 6 ezek közül teljesen ellenőrzetlenül tombolt eh, Atén északi részén, vagyis a főváros közelében. Természetesen a csak az önkéntes rendőrök áldozatos, vagy önkéntes tűzoltók áldozatos munkájának köszönhető az, hogy a tüzek számos területen nem maradtak teljesen ellenőrzés nélkül. Éppen ezért nagyra tartom az önkéntes tűzoltóknál dolgozó bajtársaimat, hiszen azt is tudjuk, hogy nem mindig a legkorszerűbb eszközökkel küzdenek. És azért mondom, hogy bajtársak, mert én magam is sok év vagyok Ausztriában egy önkéntes tűzoltóság tagja, nagyon pontosan át tudom érezni azt, hogy milyen nagyszerű munkát végeztek. Most nézzük meg, hogy mit mondott az Európai Bizottság. Nagyszerű dolognak tartom azt, hogy az európai bevetési csoportok kisegítenek, hogyha a helyi erők nem kielégítőek. És azt gondolom egyébként, hogy segíts magadon, akkor Isten is megsegít, ez egy fontos kijelentés ebben a tekintetben, ezért önvédő mechanizmusokat kell kialakítani. Szeretném megemlíteni, hogy Közép-Európában, Németországban, Ausztriában van egy know-how, amely az önkéntes tűzoltóságot jelenti, és ez több mint száz éve gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egész országot le tudjuk fedni ilyen tűzoltósággal kész vagyok támogatni azt, hogy szövetségi önkéntes tűzoltósági szervezetekhez kössenek kapcsolatot. Természetesen a görögöknek önmaguknak kell dolgozniuk, de az önkéntes tűzoltóság is kész egy kísérleti projektben részt venni egy adott településen, és éppen ezért fel tudom ajánlatni a felső ausztriai önkéntes tűzoltók szervezete nevében a segítségünket. Köszönöm szépen! Ezek voltak a frakció hozzászólói. Bárnyi úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák! Természetesen szeretnék Dimas biztos úrnak köszönetet mondani, hogy eljött körünkbe és válaszolt, illetve hogy a továbbiakban is odafigyel ezekre a katasztrófákat. Nagyon sok a munkánk együtt. Barroso úr ugyanis egy jelentést kíván készítetni, ezt erre utalt is, biztos úr, valamilyen civil szervezeti védelmi erőről. 2006-ban említik meg ezt először, és újra elolvasom azokat a jelentéseket, amelyek további katasztrófákról szólnak, amelyek még mindig aktualitások. Szóval a asszony, nem csak Görögországról van szó, minden más országról is, és nem csak természeti katasztrófák vannak, hanem emberi ö, katasztrófák, amelyeket az emberek okoznak. Gondolok itt a, az erikára, a, a tengeri katasztrófákra, vagy ipari ö, katasztrófákra, mint például a Csernobili volt. Vannak más természeti katasztrófák is, nem csak a tüzek. Ott van például a cunami. Tehát félhetünk attól, hogy a földközi tenger térségében is lesz egy cunami, a 20. század elején például Messina városát teljes mértékben tönkretette egy ilyen. Kedves kollégák, azok az eszközök, amelyeket használunk, még egyáltalán nem felelnek meg ezeknek a komoly katasztrófáknak. Ezért gondolom azt, hogy ambíciózusabb tervekre van szükségünk. Köszönöm a bizottságnak, Dimas biztos úrnak és munkatársainak, azokat a mechanizmusokat, amelyek a polgári védelmi mechanizmusra irányulnak. Észre kell, hogy hozzuk ezt az erőt. El lehet képzelni például a tagállamok között erősebb együttműködést és Ha nem vagyunk mindannyian benne 27-en, akkor kezdjük mondjuk 12-en vagy 15-en. Hogyha végigolvasom ezeket a listákat a katasztrófáktól, el kell mondanom, hogy mindenkit érint a dolog. Ott van 2002, Németország, az árvizek. Aztán ott van a terrorizmus. Biztos úr ezért szeretném, hogyha a bizottság kezdeményezni, hogy messzebb menjenek a tagállamok, és hogy parlamentünk, a Környezetvédelmi Bizottság, a Védelmi Biztonsági Bizottság támogatni fogják ezt az önkéntes kezdeményezést. Köszönöm. Estrella asszony a következő két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Újra összejöttünk, hogy beszéljünk az erdőtüzekről. Évről évre megtörténik az, hogy az európai erdők egy jelentős részét a tüzek teszik tönkre, és azt hiszem, a jövő sem néz ki sokkal jobban, hogyha a klímaváltozást tartjuk szem előtt. Valószínűleg nem tudjuk elkerülni a katasztrófákat, viszont némi megelőző lépésre csak-csak van lehetőség. Ezt már most is megtehetjük, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását csökkentjük, és egy olyan erdészeti politikát folytatunk, amely tényleg képes arra, hogy az a számos környezetvédelmi lépés elismerést nyerjen, amelyre szükség van. Láthatjuk, hogy az európai eszközök elég jól működnek számos tagállamban, komoly fáradozások történtek, és beruházásokra is sor került a tűzoltásban. Portugáliában például egy új területfejlesztési tervet is kialakítottunk, illetve eh, megfelelően átdolgozzuk a jogi előírásokat, egy külön költségvetést készítünk arra, hogy hogyan tudjuk újra erdősíteni a leégett területeket, de még ennél is többet kell tenni valamennyi tagállamban ott, ahol ezek az erdőtüzek előfordulnak. Éppen ezért nagy szükség van arra, hogy az Európai Bizottság elfogadja azokat a javaslatokat, amelyeket a parlament terjesztett elő. Ezt különböző állásfoglalások formájában tehetjük meg. bármi úr is hivatkozott egy-egy dokumentumra is, de voltak a parlamentben más ilyen dokumentumok is. A Környezetvédelmi Szakbizottságban szó esett az ilyen környezeti katasztrófákról is, erre nézve is létezik tehát egy javaslat. El kell mondani a tagállamoknak, amelyek a pénzügyekről beszélnek, és azt mondják, hogy nincs, nem lehet eleget tenni, ha nincs elég pénz, nincs elég forrás. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az mibe kerül és mennyibe kerül, hogyha nem teszünk semmit. Kopenhágában egy nagyra törő környezetvédelmi egyezmény születik meg, és azon az úton kell tovább járnunk, mint ahogyan az árvizek esetében. Következő... Köszönöm szépen, Alfonzi képviselő, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Az idei nyáron Korzika is Szardiniához, Katalóniához, Görögországhoz, a Kanári-szigetekhez hasonlóan óriási erdőtüzek áldozata volt. Először is a frakciónk azt szeretné, hogy európai szolidaritásban részesüljenek a szolidaritási alapból az áldozatok. Az első kérdésem tehát a biztos úrhoz ebből a szempontból fogalmazódik meg. Július 3-án óriási kánikula volt Kori Korzikán, 44 fok, nagyon száraz levegő és erős szél. Ez egyre gyakrabban fordul elő a felmelegedés miatt a helyi források kimerültek, pedig az előző években nem volt ilyen ö, ö, a helyzet, és végül is Korzika megmenekült. Egyszerű a következtetés. Amikor ilyenek a, az, az éghajlati viszonyok, az időjárási viszonyok, akkor igenis szükség van ö, a Bárnyé úr által említett ö, segélyező csoportra, a polgári csoportra. Ugyanis sajnos, amikor kigyullad egy erdő, a tűz csak akkor oldható el, amikor már az egész erdő leégett. Ön is említett, biztos úr, egy ilyen projektet, egy olyan kísérleti projektet, amely tényleg azoknak a kihívásoknak felel meg, amelyet minden európai említett, elsősorban a természetvédelme céljából. A 2010-es költségvetésben miért nincs semmi ebben a sorban. Beadtunk egy módosító indítványt ennek érdekében, és reméljük, hogy Bárnyi úr elfogadja majd a módosító indítványunkat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Turszász képviselő kap szót másfél percben. Az erdő tüzek egy politikai problémát jelentenek, és ez nagyon egyértelműen jelentkezik olyan országokban, mint Portugália, Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Görögország. Ennek fájdalmas következményei vannak a lakosságra és a környezetre nézve is. Ami a mi Görögországban szerzett tapasztalatunkat illeti, nos, a dél-atikai tüzek amelyek Görögország egy, ez, Görögországnak ezt a részét és egyéb részeit is elpusztították, ez egy hiányzó politikai akarat következménye, hogy tényleg védjük az erdőket, és ez minden bizonyal visszavezethető a kapitalista érdekekre is, amelyek mindig elsőbséget érveznek. Így természetesen gyújtogatásokra is sor került. Ez a súlyosan érintett eh, lakosság számára mindig érthetetlen. Egyértelműen kell fogalmazni minden egyes mechanizmus, teljesen független attól, hogy milyen jó felszereléssel eh, rendelkezik, nem hasznos, nem segít, hogyha az, hogyha a kiváltó okokat nem küzdjük le, nevezetesen, hogy a föld egy eh, áruvá válik, és a kapitalista érdekek kerekednek felül. Hogyha ezt továbbra is engedjük, akkor ezt a problémát nem fogjuk tudni megoldani, és a bolygó sokkal kiszolgáltatottabb lesz. 2009. szeptember 12-én ismét bekövetkezett ez katasztrofális áradásokra is sor került, és az erdőtüzek, valamint az áradások kombinációja egy személy életébe került, és óriási kárt okozott az infrastruktúrában is. Ez pedig nem csak az erős, ez a heves esőzésekre vezethető vissza, ez nem csak egy természeti katasztrófa, hanem ez összefügg azzal is, hogy hogyan bánunk a talajjal. Éppen ezért nagyon fontos, hogy haladéktalanul intézkedéseket foganatosítsunk, hogy megállapítsuk a károkat, és tényleg a gazdákra, gazdákat érintő károkat orvosoljuk. Ez nagyon szükséges, nagyon fontos, hogy a hegyvidék, illetve az erdei területeken fokozottabb védelmet biztosítsunk, és ezen kívül bevetési egységekre is szükség van. Elnök, köszönöm szépen. Még akkor is, hogyha nincs különösebb idő nyomás a mai napon, azért szeretném arra kérni a felszólalókat, hogy tartsák be az időkeretet, és így tartsák tiszteletben a kollégákat is. A következő hozzászóló Mauro úr két percben. Köszönöm, elnök asszony. Kétségtelenül az az eszköz, amelyet létrehozott az Európai Unió, hogy megküzdjön ezzel a problémával, egy nagyon hasznos eszköz, a szolidaritási alap. Ugyanakkor az is igaz, hogy 2007-ben, amikor úgy döntöttek, hogy bizonyos kritika felmerült, szükség volt a rugalmasság figyelembevételére is. Éppen ezért a lehető legnagyobb rugalmassággal kell kezelnünk ezen problémákat, amelyek ugye nap mint nap felmerülnek. Fontos, hogy rövid idő belül reagálni tudjunk, 10 hétre volna szükség maximum, hogy a tagállamok benyújtsák a szükséges dokumentumot. Nem tudom, hogy miért nem érvényesítjük ugyanezt az időkeretet a válaszadás szempontjából is. És megállapíthatjuk azt, hogy bizonyos esetekben nagyon fontos, hogy milyen kár következik be, ezt a kárt összefüggésbe kell hozni a különböző területekkel is, hogy megállapítsuk azt, hogy az ott élő lakosságnak melyek a konkrét szükségletei. És ezért az Európai Parlamentben a Költségvetési Szakbizottság és egyéb szakbizottságok is módosításokat terjesztettek elő a tanács irányába, de a tanács úgy tesz, mintha nem létezne. Ugyanis azt kérjük, hogy a rugalmasságot felül kellene vizsgálni, hogy ezáltal a szolidaritási alapon javítsunk, és ez hatékonyabban bevethető legyen, és jobban meg tudjuk oldani azon hatalmas problémákat, amelyek egyébként egyre gyakrabban következnek be. Úgyhogy biztos úr azt kérném, hogy vegyék figyelembe a 3.11-es pontot ebben az állásfoglalásban, mert ezen pont utal a rugalmasságra. És itt nem arról van szó, hogy a tagállamok azt tegyenek, amit akarnak, hogy jobb választ kapjanak, és jobb biztosítékokat, hanem arról van szó, hogy egy intelligens választ kapjanak, és így küzdjünk meg ezzel a válsággal, mert ez az eszköz nagyon fontos lesz. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Perejó úr két percben. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, valóban tagadhatatlan, hogy történtek előrelépések az utóbbi időben, de az Európa déli részén egyre nagyobb erdőtüzek következnek be, és egyre több terület pusztul el. Éppen ezért a parlament válasza nem lehet egy további állásfoglalás, amelyben reagálunk az aggodalmakra. Az erdőtüzek több okból kifolyólag következnek be, de senki sem tagadhatja, hogy az éghajlatváltozás táplálja az erdőtüzeket, és vannak bizonyos tagállamokban felelősségek, illetve különböző tartományokban, ugyanakkor az is biztos, hogy az Európai Parlamentnek fel kell hívja a bizottság figyelmét arra, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, és használja a rendelkezésére álló eszközöket, mert ilyenek vannak, és az áldozatok, illetve a bekövetkezett anyagi károk. Az erdők telepítése. Itt nem szabad, hogy a bürokrácia eh, diktálja az iramot a prioritásokat meg kell határozni, és eh, határozott lépéseket kell tenni. Mozgósítani kell a forrásokat, ezeket növelni kell, és eh, koordinálni kell a megelőző politikákat, és ha szükség van rá, akkor a tagállamokat felelősségre kell vonni, amennyiben nem rendelkeznek ilyen forrásokkal. De ez a probléma nem csak Dél-Európát érinti, az éghajlatváltozás sem csak bizonyos országokat érint. Ez mindenkit érint, ezért ez közös ügyünk. Éppen ezért az, az egyik fő feladat, amely a parlament előtt áll, az az, hogy az Európai Unió a következő kopenhágai csúcson egyértelmű és határozott kompromisszumot érjen el, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását visszaszorítsuk, hiszen ez a tüzeket kiváltó egyik ok, és ez az éghajlatváltozásnak is egyik kiváltó oka. Éppen ezért ezt az állásfoglalást jóváhagyni most egy nagy kihívás a parlament előtt minden bizonyal. De a bizottságnak is eleget kell tenni a feladatának, hogyha biztos úr tényleg el akarjuk kerülni azt, hogy az unió déli része továbbra is az erdőtüzek martalikává váljon. Köszönöm szépen. Lópe asszony a következő felszólaló két percben. Gracias, señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselők. Sajnos az év első plenáris ülésén sajnálatosan ezzel a szomorú eseményekkel kell foglalkoznunk. A természeti katasztrófákkal és különös tekintettel az erdőtüzekkel. Ismételten 2009 nyarán is az erdőtüzek elszaporodásának voltunk tanúi, ez pedig ember életeket is követelt. 20 ember vesztette életét, mind hazámban. Éppen ezért az első megemlékezésem a áldozatokra vonatkozik és szeretnék hangsúlyt helyezni arra, hogy milyen katasztrofális következményekkel járnak ezen jelenségek az érintett lakosságra nézve, az ottani gazdaságra, a foglalkoztatásra, a természeti örökségre és a kulturális örökségre, a környezetre és a turizmusra nézve. Az én régiómban 22 ezer hektár égett el, ezek fele védett területen, ahol különös, különösen fontos a környezeti érdek. Éppen ezért határozott választ kell adnunk, hiszen a polgárok is ezt várják el tőlünk. Az európai intézmények nem szabad, hogy egy további évig is képtelenek legyenek arra, hogy választ adjanak erre. Segítséget kell nyújtanunk a kárvallottaknak, és meg kell teremtenünk az érintett területek talprálásának az alapjait. Ezért intenzíven kell dolgoznunk a megelőzés érdekében, és egy európai polgári védelmi szolgálat kidolgozása is fontos cél. Szeretném egyfelől az Európai Bizottságot felszólítani arra, hogy elemezze ezt a helyzetet, és hozza meg a szükséges intézkedéseket, hogy a szociális, a társadalmi költségeket is kompenzáljuk, és foglalkoztatást biztosítsunk az érintett területek lakosságának. Másfelől pedig a spanyol kormányt szeretném felszólítani arra, amely ország ugye 2010 első felében a soros elnökséget tölti be nagyon fontos, hogy kollégáinak is közvetítse ezt az aggodalmat, és éppen ezért a prioritást élvező témák közé kell, hogy tartozzon az Európai Szolidaritási Alap. A spanyol elnökség egyértelműen ö, hangsúlyt kell, hogy helyezzen egy közös stratégia kidolgozására és meg kell hozni a szükséges megelőzési intézkedéseket és az erdőtelepítésre vonatkozó intézkedéseket is, amely által megelőzhetőek lesznek majd a nagy erdőtüzek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zani asszony két percben a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! A Szocialisták és Demokraták frakciója alaposan nyomon követte, hogy mi történik. Genova környék környékén Olaszországban újra és újra erdőtüzek törtek ki. Ezek óriási területeket érintettek, ezért nagyon fontos megnézni, hogy mennyire terjednek el ezek a katasztrófák, hiszen az újra és újra felbukkanó katasztrófákkal szemben fel kell lépni. Nem ismétlődhetnek meg ezek. Nap mint nap figyelnünk kell arra, hogy ezek a katasztrófák ne forduljanak elő. Úgy gondolom, hogy Európa csak kötelező jellegű jogszabályokkal képes itt hatékonyan fellépni, és így tudjuk megvédeni azokat a területeket, amelyek füsté válnak szó szerint, holott annyira, szü- annyira szükségesek. Nem engedhetjük meg, hogy egy apró tűztünk legyen a dolgokat, de hiszen a tűz nem egy lokális dolog, hanem egész Európát érinti. Ami a fellépést illeti, a gyors beavatkozásra van szükség, és azt is meg kell akadályozni, hogy a katasztrófa következményeivel spekulálni lehessen. Mindenképpen a legfontosabb, hogy a forrásokhoz való gyors hozzáférés biztosíthassuk, hogy legalább a, leg, a legkatasztrofálisabb kihatásokat ki tudjuk védeni. A szolidaritási alapot szeretném elsősorban megemlíteni, amely nyilvánvalóan egy olyan alap, amelyet a lehető leggyorsabban kell tudni felhasználni ezeken a területeken. Köszönöm, Krosztet asszony a következő két percben. Köszönöm, elnök asszony. Nos, 2001-ben kértük az európai mechanizmust a polgári védelem céljából, amikor szeptember 11-e bekövetkezett. Aztán létrehoztunk egy alapot, és aztán megszületett a Barnier jelentés, amely hangsúlyozta, hogy mennyire nagy szükség van a szolidaritásra. Ma ennek a szolidaritásnak már van lehetősége, de hatékonyabban kellene, hogy fellépjen. És a lehető leggyorsabban kellene tudnunk fellépni. Van két dolog, amire oda kell figyelnünk. Először is az aktivitás. Ez azt jelenti, hogy mi és mindenki, akit érintett sajnos ez a sok tűzvész, úgy érzékeli, hogy túl sokáig tart a végrehajtás. Túlságosan hosszú időbe telik, hogy fellépjünk, pedig amikor ilyen tüzekkel kell szembenéznünk, nagyon gyorsan kell fellépni kétségtelenül arra van szükség, hogy rugalmasabban járjunk el a végrehajtás szintjén, mert az idő rendkívül értékes. A szubszidiaritás elvéről van szó, és hát a tagállamoknak kell dönteni, mondják, de amikor ezek az tüzek a biodiverzitást és minden olyasmit érint, amelyek a legértékesebbek az emberek számára, az örökségük, az otthonuk, vagy bármi más, ami sajnos eltűnik az emberek életéből, akkor nincs jogunk ahhoz, hogy ne segítsünk. Úgyhogy véget kell vetni ennek, és ehhez pénzügyi eszközökre van szükség. Tehát jobb költségvetésre van szükségünk, annak érdekében, hogy az európai polgári védelem keretén belül hatékonyabban léphessünk fel. Figyeljünk tehát oda arra, hogy a költségvetés, költségvetésünk tényleg figyelembe vegye ezt a problémát. Mindehez arra is szükség van, hogy konkrétan ö, odafigyeljünk az erdészeti és mezőgazdasági politikára. Megelőzés, megelőzés, aktivitás, források mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy most már ne szenesedjen el Európán. Köszönöm. Köszönöm. Árzeni szóra a következő két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim. Egy újabb év, amikor az Euró- Dél-Európát erdőtüzek keresték fel. Egyébként a világ más részein, mint az Egyesült Államokban is előfordulnak ilyen súlyos erdőtüzek. A klímaváltozás mindenek előtt a mediterrán térségben érinti az erdőket, de hát számos más ponton is előfordulnak ilyenek a világban. És hogyha egy ilyen erdőtűz keletkezik, akkor ökorendszerek is sérülnek, és a természetes erőforrások is. Éppen ezért európai szintű megelőzésre van szükség, hogy szembe tudjunk szállni az erdőtüzekkel, és európai támogatásra van szükség azon országok számára, mint idén Görögország, amelyek a legsúlyosabb következményekkel szembesülnek. Nyilvánvaló, hogy egyes országok komoly hiányosságokat mutattak abban, hogy hogyan kell fellépni az erdőtüzekkel szemben, ez a polgárvédelem területe lenne, és a megelőzés területén is el kell, hogy mondjuk, hogy többet lehetett volna tenni. Nagyon fontos, hogy az erdőket megvédjük, főleg azokról az erdőkről beszélek, amelyek a városokat ölelik körül, illetve idegenforgalmi súlyponti helyek. És persze vannak olyan emberek, akik ebből igyekeznek hasznot húzni, hogy erdőtüzek fordulnak elő részben spekulatív célokkal gyújtogatnak is, és adott esetben vannak olyan nemzeti jogi előírások, amelyek rossz üzenetet küldenek ebben az összefüggésben. Az erdőket védő európai politikára van szükség, újraerdősítésre az érintett területeken, és ez segít egyébként abban, hogy szembesálljunk a klímaváltozással is, illetőleg koordinálni kell a megelőző intézkedéseket. Természetesen eh, mérleget kell vonni abból, amit eddig tettünk, és a Földünk jövője szempontjából ilyen fontos területen területet kell képviselnünk Kopenhágában is, hiszen figyelembe kell venni a fejlődő országokat is, és a Kopenhágai konferencián fel kell vetnünk ezt a döntő jelentőségű kérdést. Azt kell, hogy mondjam tehát, hogy nekünk jó példával kell előjárnunk, és az érintett fenyegetett területek, erdők biztonságát garantálnunk kell. Ez mindenkit mediterrán terület. Most pedig Piper úr következik két percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyem és uraim, az erdőtüzek dimenziója nyilvánvalóan túllépi a kisebb államok lehetőségeit, főleg, hogyha aszály sújt egy-egy régiót. Ezért az Európai Parlament a szolidaritási alapot szeretné felhasználni. Felszólítjuk a tanácsot arra, hogy minden, néma, minden nemű akadály nélkül ö, szabadítsák fel az eszközöket. Szükség van a megelőzéshez. A szolidaritási alap a jelenlegi agrárprogramokkal együtt tényleg fenntartható segítséget biztosít, de egyéb iránt a tűz, tűzoltás ö, nemzeti felelősséget jelent. A gyújtogatókat szigorúbban kell büntetni, a tűzoltóságokat jobban kell képezni, egyszerűen többet kell tenni, viszont Európának is többet kell tennie, főleg jobban kell koordinálni az európai tűzoltóságok know-how-ját azon országokba is el kell juttatni, ahol nagy a kitettség illetőleg a határokon átnyúló bevetések lehetőségét is erősíteni kell. Erre várunk javaslatokat az Európai Bizottságtól, viszont anélkül, hogy beavatkoznánk a tagállami hatáskörökbe. Ez egy rendkívül fontos dolog, nem szabad beavatkozni a tagállami hatáskörökbe. Az európai tűzoltóságra és repülőgépekre nyilván gondolni lehet, de csak akkor, ha már az összes nemzeti lehetőséget optimalizáltuk, és hogyha pénzügyi segítség hatékonyan éri el az érintett területeket az európai felelősség alá első katasztrófavédelmet túl korainak tartom, Először az első lépést tegyük meg, majd azt követi a második. Egyelőre segítsünk, hogy segíteni tudjanak önmagukon a szolidaritási alapon keresztül a képzéssel és egy jobb európai koordináció segítségével. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ajala asszony, egy percben. Köszönöm szépen. Először is én is szeretném szolidaritásomat és együttérzésemet kifejezni a családok, az érintettek iránt, mert Valóban minden egyes nyáron sajnálkozásunkat kell kifejeznünk ilyen események miatt. Éppen ezért itt az ideje annak, hogy Európa felvértezze magát egy hatékony eszközzel, talán azért, mert én a közlekedéssel foglalkozom, a közlekedés biztonsággal. Lehet, hogy biztos úr, fel kellene vetnünk valami hasonlót, mint ami a közlekedés, a közútbiztonsági cselekvési terv. Egy stratégiát kellene kidolgoznunk, ahol a megfelelő és gyors fellépés, ahogyan a közúti biztonság esetében is létezik, itt is segítséget nyújthatna. És az ágazatban dolgozóknak is segítenünk kell, megfelelő képzést biztosítanunk, és a figyelemfelkeltés is nagyon fontos, hogy megteremtsük a megelőzés kultúráját. Hogyha a közútbiztonságnál ezt megtesszük, akkor itt is megtehetjük. Az egyeztetésre, a koordinációra is nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk, a szolidaritásról, ugye a spanyol kormány is küldött repülőgépeket, és ez a déli országok közti szolidaritást fejezi ki, de az északnak is szolidárisnak kell lennie. És így kell felvennünk a küzdelmet a tűz ellen, és így létre kellene hoznunk egy tűzoltó egységet Európa szerte. De vannak még lépések, különböző tervek, amelyek elakadtak a tanácsnál. Azt hiszem, hogy ezeket is elő kellene mozdítanunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Franco úr, két percben. Monsieur le Président. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, képviselőtársaim. Ezen a nyáron a földközi tengeri erdők Marseille-ben, Korzika déli részén, Olaszországban, Spanyolországban és Görögországban leégtek az erdők, több mint 400 ezer hektár óriási károkat okozott, amely visszafordíthatatlan a biodiverzitás szempontjából, és drámai az emberi életek terén. Évek óta ezt az egyeneget húzzuk meg, és tudjuk azt, hogy az éghajlatváltozás mennyire megsokszorozza az erdőtüzeket. Szeretném felhívni az európai lelkiismeret figyelmét arra, hogy jobban kellene koordinálni az erőfeszítéseket, E, és fel kellene lépnünk az erdőtüzek ellen. Azt szeretném, hogyha konkrét projekt jönne létre a földközi tenger térségében az erdőtüzek ellen az Európai Unió keretén belül. Üdvözlöm a már létező kezdeményezéseket, nevezetesen az információs rendszert Európában, e, amely e, kísérleti projekt utalnék az Európai Szolidaritási Alapra, és szeretném, hogyha hatékony eszköz lenne, amelyel a válságokra reagálhatnánk, illetve védelmet nyújthatnánk az európai területek számára. 2006-ban már Michel Barnier elképzelte ezt a polgári védelmi csoportot, amely a 27 európai országban is felléphetne. Az ilyen erdőtüzek gyakorlatilag a jó gyakorlat, az eszmecsere, a megelőzés eszközeivel küzdhetők le. Szeretnék utalni arra, hogy nálunk, a mi megyénkben is nagyon fontos lenne ez a terv, amit már kidolgoztunk, és ezt szívesen berendelkezésére bocsátom Európának. is. please, two minutes. Arvoisa puhemies, kulunut vuosi on ollut yksi surullisimpia metsäpalojen suhteen. Köszönöm szépen. Az elmúlt év az egyik legrettenetesebb volt, ami az erdőtüzeket illeti. Több ezer hektár veszett el Európában erdőtüzek következtében. Ismerjük az okokat, és ismerjük főleg a következményeket. Számos elmélet létezik, hogy a klímaváltozás okoz ilyen erdőtüzeket, hogy Európában is fel kell készülnünk ilyenekre korábban kezdődik a nyár, szárazabb a nyár, és főleg délen jellemző ez, ahol a kockázat növekszik. Időnként már ö, márciusban Portugáliában és Spanyolországban komoly erdőtüzek alakultak ki, tehát a feltételei megvannak az erdőtüzeknek, de az igazi probléma máshol van. Nem a természeti feltételek változtak meg alapvetően, alapvetően a környezetkutatók megállapították, hogy az erdőtüzek szocioökonomiai, társadalmi jelenségekre vezethetők vissza. A klímaváltozás még nem igazolható. A legfontosabb okok a mezőgazdaság, az építkezések, nem megfelelő megelőzés, nem megelőző fajták alkalmazása. Ide tartozik például még az is, hogy nem képesek tisztességes tűzoltosokat kialakítani, illetve a bűncselekményeket nem megfelelő módon előzik meg. Elnök úr, a természeti feltételek, körülmények idővel változnak, de ez nem az igazi magyarázata az, a természeti katasztrófáknak, hiszen eh, ezek a katasztrófák több évenként megismétlődnek. Nézzünk tükörbe, mert elsősorban tőlünk függenek a jövő erdőtüzei. Alkalmazkodjunk a megváltozott eh, környezethez, és ne tartsunk ki a rossz gyakorlat mellett. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szári Esziak, parancsoljon két percben. Elnök úr, Szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik megállapították, hogy szükség van az megelőzésre. Nyilván ez kevesebbe kerül, mint a tűzoltás. A tüzek megelőzésének mobilizációt kell jelentnie. A különböző műhold megfigyelőkön kívül olyan riasztó rendszerekre is szükség van, amelyekre már tíz évvel ezelőtt is rámutattak, például Finnországban. Nemzeti szinten pedig jobban oda kell figyelnünk arra, hogy a tűzoltókat jobban felszereljük, amikor igenis fel kell venni a harcot a tűzzel. Az éghajlatváltozás elsősorban az oka ezeknek a tüzeknek, és éppen ezért szükség van olyan megállapodásokra, mint ez a kapellai. Amikor a megelőzésről beszélünk, ez azt is jelenti, hogy fel kell lépni nemzeti szinten is, mint pedig megfelelő intézkedésekkel. Megfelelő erdészeti politikára van szükség, az erdőket védeni kell. Nagyon fontos a megfelelő kiválasztás a különböző fatípusok vonatkozásában, és ezen kívül különböző dokumentumokat kell készíteni. Ez elsősorban a tagállamok hatásköre. Az Európai Unió nem vállalhatja fel a felelősséget minden egyes tagállam szintjén, főleg akkor, amikor mulasztásról van szó. A szolidaritási alap elsősorban sürgős segényújtásra alkalmas. Nyilván azt is várjuk, hogy hosszú távú befektetést legyen, az erdészeti politikákba és megfelelő intézkedéseket hozzanak. Elnök, köszönöm szépen. Bátó úr a szó, kettő percben. presidente. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Egy erdőtűz mindig egy tragédiát jelent a személyek szempontjából, a környezet szempontjából, gazdasági, társadalmi vonatkozásban is. Nekem sajnos volt tapasztalatom, megéltem közelről La Palma, Kanári, La Palma szigetén, a Kanári szigeteken egy erdőtüzet. Remélem, hogy ezt az állásfoglalást egyöntetően jóván tudjuk hagyni. Ez egy olyan állásfoglalás, amely teljes körű, amelyhez sokan hozzájárultak, és nagyon fontos célt tűz ki. Először is az áldozatokról emlékezik meg, és tiszteleg azok előtt, akik a tűzoltási feladatokban önkéntesként dolgoznak. Ugyanakkor el kell gondolkodni arról is, hogy mennyire fontos az elsivatagosodás, illetve az asszály, a szárazság a tüzek terjedése szempontjából, és ez évente több ezer hektár föld erdőpusztulását eredményezi. Vannak jelenségek, amelyek súlyosbítják ezt a jelenséget, mint például a falvak elnéptelenedése, és ezért az erdők elhanyagolása, valamint a gondatlanság. Éppen ezért határozottan kell fellépni, és a bizottságnak ki kell dolgoznia egy megelőzési stratégiát. Egy olyan stratégiát, amely eredményes, a természeti katasztrófák leküzdésében is fontos egy egységes fellépési protokoll. De ugyanakkor a támogatások is nagyon fontosak a terület rehabilitációja szempontjából, hogy a produktív hálózatot helyreállítsuk, és a munkahelyeket is megteremtsük. És nagyon fontos, a biztos úr is említette, a koordináció. A koordináció a különböző eszközök, a közösségi eszközök, a strukturális alapok, a szolidaritási alap között, ez utóbbit egyértelműen meg kell reformálni, és rugalmasabbá kell tenni, valamint a Life Plus program is fontos, és az a mechanizmus, amelyről beszéltünk, amely gyors választ ad. Ezen problémák megoldása sürget bennünket, és remélem, hogy ez az állásfoglalás a megfelelő utat biztosítja ehhez. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló pedig Fernándes úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is ö, szeretném köszönteni a biztos urat és a kollégákat. Itt az ideje annak, hogy kifejezzük szolidaritásunkat. Ugyanakkor ez egy lehetőség is, sőt, azt is mondhatnám, hogy egy kötelezettség annak érdekében, hogy mind együtt dolgozzunk a helyzet javítása érdekében is, kiigazítsuk a helyzetet, valamint az európai szolidaritási alapot megreformáljuk. Arra van szükség, hogy felhasználhassuk ezt az alapot méghozzá minél gyorsabban, hogy orvosoljuk ezen katasztrófákat. Javítani kell rajta, és az erdészeti politikákat is meg kell reformálni. Szükség van egy európai erdészeti politikára, amelynek célja az kell, hogy legyen, hogy többlet értéket biztosítsunk és így visszaszorítsuk az erdőtüzeket. Meg kell említeni, hogy több tagállamban, így hazámban, Portugáliában is igazából nem is létezik egyfajta jegyzék, egy földjegyzék, igazából nem is tudjuk azt, hogy ki a tulajdonosa a különböző földparcelláknak, ami pedig nagyon fontos az erdőtelepítés szempontjából. Ez az erdőtelepítési politika pedig felvet egy kérdést, és ez igazából egy javaslat. Ezen elemeket miért nem építjük bele az európai gazdaság élénkítő tervbe, amelyre az európai gazdaságot kívánjuk fellendíteni? Hogyha előmozdítanánk erdő tisztítási feladatokat például, ezen fellépések eredményét felhasználhatnánk az energia előállításához, a különböző biomasszával működő központok által. Ha így járnánk el, akkor azt hiszem egyértelmű, hogy hogy környezetvédő polgárként járnánk el, ez pedig Európa egyik célja most. Köszönöm szépen, Van Nistelrooy úr. Két percben. Thank you very much. Thank you well. Köszönöm szépen, elnök úr. Hasznos dolog, hogy a parlament első ülésnapján katasztrófákról beszélünk, a dél-európai katasztrófák kerülnek itt szóba. Köszönöm a kollégáknak, akik dolgoztak ezeken a szövegeken, valóban jó állásfoglalást alakítottak ki. Bár nyilvánvalóan olyan dologról van szó, amely mindenkit érint, és a polgárokat érinti elsősorban. Egyébként ez érintette a választáson is őket, a szolidaritáson. Ez egy nagyon fontos dolog. Dél-Európában erdőtüzek vannak, aztán télen pedig árvizek Európa más részein a regionális politikáról gyakran beszéltünk az idevágó szakbizottságban szó a szolidaritási alapról. Nem kellenek új eszközök. Azt gondoljuk egyszerűen, hogy a meglévő eszközöket kell hatékonyabban használni. Ez egy kicsit fura ebben a történetben Dimas biztos úr. Itt a parlamentben nagyon pontosan elmondtuk, hogy mit kéne csinálni, hogy hogyan kéne javítani a helyzetet, de a tanács már két éve blokkolja a szükséges lépéseket. Változik-e itt valami? az elkövetkező időszakban beszéltünk az oltó repülőgépekről, és a parlament már korábban jó néhány dolgot elmondott, de nem történik semmi. A tanács napi rendjén van ez még egyáltalán. Mi folyik itt a szemünk előtt? És ami a polgári védelmet illeti, az itt kialakítandó egységet, mi történik ott? Jó, hát bevált gyakorlatok cseréje, egy fontos dolog, az ilyen csoportok vagy egységek bevetése egész Európában azért fontos lenne. Nem lehet mindent központosítani, decentralizáltan, tagállami szinten kell e, szabályozni a dolgokat, de itt vannak még a strukturális alapok is, miért nem indítunk egy konjunktúra tervet ebben az összefüggésben, hiszen az erdőkről van szó. Ez szerepel az állásfoglalásban, és itt teljes mértékben holnap támogatni fogjuk. Kancian úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az állásfoglalás, amit a néppárt terjesztett elő, jó címet visel, amikor természeti katasztrófákról beszél, de ezért egy néhány dologra még felhívnám a figyelmet, amelyek ma este elhangzottak, de az állásfoglalás nem tartalmazza ezeket. Ezért kérném a módosítást. Elmúlt évben az erdőtüzek mellett más katasztrófák is voltak. Az legutóbbi hétvégén Venetóban júniusban, júliusban földcsúszamlások voltak, viharok voltak, forgószelek voltak, tehát másfajta természeti katasztrófák is vannak. Nem csak az erdőtüzeket kéne kiemelni, a nyári nagy árvízek sem jelentenék éppen új jelenséget. A klímaváltozás következményeket jelentkező ilyen eseményekkel általában kéne foglalkozni. Természetesen ide tartozik a megelőző intézkedések sora, illetve az olyan infrastruktúra kialakítása, amely legalább ott megelőző hatással tud fellépni, ahol ez a helyzet problémás vidéki térségekben, hiszen azért nagyjából fel tudjuk mérni, hol fordulhat elő árvíz vagy földcsőszamlás. Természeti katasztrófákat egyébként gyakran emberi magatartás is okozhat, és meg kell találni, hogy kik ezek, és a bűnösöket meg kell büntetni. Vagyis azt mondom erről, hogy egy független bevetési egység, amit a szolidaritási alap támogat és finanszíroz, jó ötlet, de azért fontosnak tartom itt, hogy más jellegű katasztrofákra is kiterjesszük ezt. Egyébként az e, forrásokat koncentrálni kell, az eljárásokat egyszerűsíteni, és nagyobb rugalmasságra van szükség, amit Mauro kolléga is említett már. Kancian úr volt az utolsó hozzászóló a listámon, most pedig a spontán felszólalások következnek. Meg Guinness asszonyt látom, hogy jelentkezett. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Hallgattam ezt a vitát az irodámban, és nyilvánvalóan Írországban, hála Istennek, nekünk nem kell ilyen komoly tüzekkel szembenéznünk, mint a dél-európai kollégáinknak. Két dolog ütötte meg a fülemet. Az első az, hogy ebben a házban általában azokról a témákról beszélünk, amelyek közvetlenül érintik saját hazánkat. És mivel a Lisszaboni szerződésről vita folyt Írországban, ahol az Európai Unió szolidaritásról volt szó, azt gondolom, hogy meg kell szabadulnunk ettől a szokástól. Inkább olyan témákról kellene beszélnünk, amelyek más tagállamokat érintenek, azért, hogy nagyobb szolidaritás legyen a tagállamok és a képviselők között, a, amely polgáraikat is érinti. Szeretném például, hogyha mások is foglalkoznának azokkal a kérdésekkel, amelyek minket érintenek Írországban. Szerintem segítene ez minket abban, hogy azt az elvet képviseljük, hogy Európa mindenkit képvisel, nem csak saját magunkkal foglalkozunk. Ez volt az egyik hiányosság az Európai Uniónak, és olyas valami ez, amelyel a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos vita során is kell, hogy foglalkozzunk. Úgyhogy hadd fejezem ki szolidaritásomat a déleurópai problémákkal kapcsolatban, és foglalkozzunk azokkal, akik szándékosan kárt okoznak, foglalkozzunk többet a megelőzéssel, és végezetül, igen, szabadítsuk fel a szolidaritási alapot azok számára, akiknek szükségük van rá. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. López Aguilar úrnak adom meg az szót egy percben. Elnök úr, biztos úr, Limász biztos úr, első alkalommal vagyok eh, európai parlamenti képviselő, június 7-én választottak meg, de egyértelmű, hogy ez a vita minden egyes évben, minden szeptemberben visszatér, miután a pusztító erdőtüzek végig söpörnek különös intenzitással Dél-Európán. Olaszország, Franciaország, Görögország, Spanyolország, említették azt a pusztító tüzet, amely La Palma szigetét a Kanári-szigeteken pusztította, és én is onnan származom. De nagyon fontos az, hogy tisztán lássuk, hogy noha Európa déli részét különösen sújtja ez a jelenség, fontos, hogy a polgárok közti kapcsokat megerősítsük. Éppen ezért az európai válasz egy többletértéket kell, hogy képviseljen. Európai választ kell adnunk a megelőzésre, európai választ a koordinációra, a különböző intézmények, bizottság, tanács és az Európai Parlament közti koordinációra, a tagállamokkal együtt, de európai hozzáadott értékkel, hogy megjelenjen a válaszban. Éppen ezért fontos, hogy a, vál, a vitáról áttérjünk arra, hogy rugalmasabbá tegyük a szolidaritási alapot az ilyen szükséghelyzetekkel kapcsolatban, és ezt az európai polgári védelmi mechanizmust is létre kell hoznunk, mert a jövőben ez nagy mértékben hozzájárulhat a helyzet orvoslásához, hogyha az éghajlatváltozás és a felmelegedés miatt bekövetkeznek évről évre ilyen események. Köszönöm szépen, Figueredo asszony, egy percben. vítimas deste flagelo dos incêndios florestais que todos os anos afeta os nossos. Elnök úr, évről és évre, újra és újra előfordulnak Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában ezek az erdőtüzek. Éppen ezért sürgető, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk, hogy ezek ne forduljanak elő ezek a helyzetek, hiszen tönkre mennek az erdőink, az állatok, a házak, a biológiai diverzitás kerül veszélybe, és még ember életek is veszélybe kerülnek időnként. Figyelembe kell itt venni. Nagyon rossz dolog az, hogy egyre inkább visszavonulunk a vidéki térségekből. A közösségi mezőgazdaság politikának foglalkoznia kell ezzel, méghozzá azzal konkrétan, hogy a mezőgazdaság egy multifunkcionális dolog, és ide tartozik valahol az erdő is, méghozzá a mediterrán térség erdeje is. És segíteni kell a családi gazdaságokat abban, hogy védjék az erdeiket. Ez is a megelőzés egy eszköze. Köszönöm, a passzonyi a szó egy percben. Kedves kollégák, nagy megelégedésemre szolgál az, amit Dimas biztos úr ebben a témában mondott. Nevezetesen, amikor arról beszélt, hogy milyen fontos a segély a határokon túl, a kontinenseken túl is. Nos, az Európai Uniós mediterrán vidék projekt keretén belül a földközi tenger számára ö, számíthatunk-e erre a sürgőségi segélyre, hogyha tüzek lángolnak fel? Köszönöm szépen. Thank you, thank you also. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm azt is, hogy betartott a rendelkezésére álló időt, végezetül pedig Luan úr. Mulțumesc, domnule președinte. În vara acestui an, Köszönöm szépen, elnök úr! Idén nyáron Portugália, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Görögország szembe kellett, hogy nézzenek borzasztó tűzvészekkel. Görögországban a tüzek körülbelül 21 ezer hektár erdőt tettek tönkre, és ezen kívül ö, otthonok omlottak össze. Franciaország, Ciprus, segített repülőgépekkel a tűzoltásban. Az európai stratégia úgy tűnik jónak bizonyult, hasznos volt. Az Európai Uniós Szolidaritási Alap nyilván felléphet az ilyen helyzetekben, felvállalva bizonyos költségeket az infrastruktúra építésére, sürgőségi hajlékok létrehozásában és szélesebb körül fellépéssel is. Felhívnám a figyelmüket azonban arra, hogy kevesebb bürokráciára lenne szükség, hogy hozzáférhetőbb legyen ez a szolidaritási alap. Hazámban például tavaly júliusban természeti katasztrófák sújtották hazámat. 2009. szeptemberében azonban még mindig nem kapott a román kormány a szolidaritási alapból. Úgy gondolom, hogy a jövőben tartós politikára van szükség, és valós résztvevői politikára. Elnök, köszönöm. Végezetül a biztos úrnak, Démász úrnak adom meg a szót a zárszó jogán. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament tagjainak szeretnék köszönetet mondani. Fontos hozzászólásaikért itt a mai vitában. Kiváló gondolatokat, ötleteket hallottunk, ezekért is köszönetet mondok, hiszen a javaslatok segítőek. A rendkívüli körülmények nagyon komoly költségeket okozhatnak átvétés és konkrét értelemben is, és a klímaváltozás a jövőben nyilván még csak növeli az ilyen esetek számát, és súlyosabbá is válnak ezek az események ebben az esetben nem csak erdőtüzekről beszélek, illetőleg az is előfordul, hogy az erdőtüzek nem csak Dél-Európát érintik, hanem Közép-Európát, vagy akár Észak-Európát is. De mit mondtam, vannak más katasztrófák is, amelyek érinthetnek bennünket, mint például az árvizek. Éppen ezért javítani kell az eszközökön, koordinálni kell a pénzügyi forrásokat, hogy egyfajta többletértéket tudjunk itt biztosítani. Az idei nyár tűzeseteinél is az bizonyosodott meg, hogy a közösségi kötelezettség nem csak azt jelenti, hogy reagáljunk ezekre az eseményekre, hanem azt is jelenti, hogy megelőző intézkedéseket is közösen kell hoznunk, amit egyébként számos hozzászóló a mai estén is felemlített. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy februárban az Európai Bizottság már egy közleményt tett közzé, ahol éppen a természeti katasztrófák megelőzéséről volt szó olyan katasztrófákról, amelyek az emberi magatartásra vezethetők vissza, és az Európai Bizottság jó néhány javaslatot készített. Mi elvárjuk, hogy az Európai Parlament, illetőleg a tanács is kommentálja a mi javaslatainkat. Azt gondolom, hogy ez a parlament, amely egy új parlament, nem várat bennünket sokáig a válaszsal. Megfelelő ösztönzésre van szükség, és ezt biztosítja az az állásfoglalás tervezet, amelyről itt beszélünk, amelyről az Európai Parlament fog szavazni a következő ülésükön. És ha ez megtörténik, akkor a megfelelő irányba elkezdhetünk dolgozni. Szeretném még hangsúlyozni ezen túlmenően, hogy sokan foglalkoztak a képviselők közül a klímaváltozás témájával, és hogy ehhez alkalmazkodni kell. illetőleg a közösségi stratégiájának, közösség stratégiájának újra struktúrálása is szükség és lehet. Ez mind olyan aspektus, amely összefügg a klímaváltozással. Úgyhogy nagyon komolyan kell venni ezt a kérdést, alaposan meg kell vitetni az erdőtüzeket. A bizottság által előterjesztett közlemény nagyon fontos. Egyébként az is nagyon fontos, amit mi az elmúlt héten terjesztettünk elő, ami a finanszírozást veszi gorcső elvá. Olyan ö, egyezmények, megállapodások finanszírozásáról beszélek, amelyeket majd Kopenhágában kötünk meg és nagyon fontos, hogy itt a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást helyezzük előtérbe, és ebben segíteni kell a fejlődő országokat is, hogy a klímaváltozás hatásait ott is csökkentsük, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, stb. Egyébként azt is javasoltam, hogy ne csak 2000, ne várjuk meg 2013-at az intézkedéseink bédításával, hanem 2010-ben kezdjünk el fellépni. És remélem, hogy az Európai Tanács 17-én, illetőleg majd októberben meg tud állapodni abban, hogy a szükséges eszközöket és forrásokat rendelkezésre bocsássák és ekkor megindulhatnak azok az intézkedések, amelyekre szükség van, és az Európai Unió és más ipari államok tényleg amögött állnak, amiről beszélnek. Fontos még, ami elhangzott a közösségi források szerepével kapcsolatban. A mezőgazdasági fejlődéssel foglalkozó rendelet, illetve a regionális alap, regionális fejlesztési alap támogatást nyújt a nemzeti intézkedésekhez. Az Európai Bizottság lehetőségeinek keretei között él azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a szolidaritási alap kínál majd, hogy a tagállamok fejlődését itt elősegítsük. Azt is hallottam, hogy ezek a beavatkozások, amelyekre a bizottság képes, nagyon gyorsan sort kell teríteni, kö, keríteni közvetlenül azok igénylése után. De hát látni kell, ugye egy közösségi védőmechanizmusra van szükség, másrészt pedig a szolidaritási alap, amelyről beszéltünk, ez a két nagy téma a polgári védelem, mint mechanizmus mozgosítása egy fontos dolog, ez egy real-time dolog, tehát ezzel azonnal, valós időben, hogy úgy mondjam, reagálni kell. Tehát, hogyha tűz van Görögországban, akkor egy órán belül a mechanizmusnak be kell indulnia, és Egyébként ezt a görög kormány meg is tette, be elindultak a repülőgépek, és másnap már bevetésre készen voltak a helyszínen. Vagyis ez egy közvetlen mozgosítás, erről már korábban beszéltem. Mi voltunk az elcsak a cunabi esetében is, vagy Katrina esetében is, azonnal a helyszínre tudtunk sietni, és megfelelő segítségnyújtást biztosíthattunk. Sok dicsérő szót is hallottunk a gyors bevetésekről az elmúlt években és sok pozitívat, pozitívot hallottunk azokról a lehetőségekről, amelyekkel élni kell, és hogy az egészet ki kéne bővíteni, a környezet, a polgárok és az európai polgárok javai érdekében. Vegyük most a szolidaritási alapot, ez is fontos, ami itt elhangzott. Nagyobb rugalmasságra van szükség, ez teljesen jogos. és a lehető leggyorsabban kell tudni reagálni, hiszen a szolidaritás gondolata éppen azt tartalmazza, hogy megfelelő időn belül szabadítsunk fel forrásokat, hogyha természeti károk, katasztrofákat okoznak. Éppen ezért a haladéktalan fellépés a bizottság szempontjából nagyon fontos. Vonatkozik ez persze a nemzeti vagy a regionális szolgálatokra is. tehát ők is kellő gyorsasággal kell, hogy reagáljanak. Tehát a szolidaritási alap értelmében egyébként egy éven belül történnie kell valaminek, de azt gondolom, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség. Ezzel lezárom. Sajnálom, hogy nem kaptam több időt, hogy ezekkel a nagyon fontos kérdésekkel foglalkozok, amelyeket önök említettek, de mielőtt elfelejtem, még egy dolgot szeretnék elmondani. Számos hozzászóló foglalkozott a konjunkturális programok, konjunktúra programokkal, a mentőprogramokkal nagyon fontos, hogy olyan intézkedések is ezek közé kerüljenek, amelyek a természeti katasztrófák megelőzésére szolgálnak. És észszerű lenne ezt beütemezni a jövő évre, hiszen ez komoly haszonnal járna. Egyrészt gazdasági tevékenységet jelentene, egyéb előnyökkel is járna, foglalkoztatást jelentene, de ehhez hozzájön még az is, hogy ezen keresztül szanálni lehetne egyes területeket. Tehát számos előnyös hatással járna ez. És még az emberi erőforrás költségeket is csökkenteni tudjuk. Ami pedig az egyéb katasztrófákat illeti, hogy a természet környezeti katasztrofákról beszélünk, erdőtüzek és árvizek, stb. Bevonjuk a katonákat. A katonák igenis aktívá váltak a nagy erdőtüzek idején. Vagy annak idején, amikor Libanonból kellett a menekülteket szállítani. Vagyis ezek a csapatok nagyon fontos hozzájárulásra képesek. Természetesen az összes veszélyt nem tudjuk kiírtani, de a szolidaritás a gyorsabb reakció lehetővé teszi, hogy csökkentsük a hatásokat. Az Európai Bizottság kész arra, hogy újra és újra hozzájáruljon ahhoz, hogy a polgárokat jobban védjük. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, hogy ilyen jelentős támogatást élvez tettünk, hogy az összes javasolt forrás felhasználjuk az európai polgárok védelme érdekében. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött, és hogy ilyen választ adott nekünk. Köszönöm szépen! A vitát lezárom ebben a témában, a szavazásra szerdán kerül sor. Most pedig azt hiszem, hogy rátérhetünk a következő témánkra a napirenden ez pedig a bizottság nyilatkozata, szabadkereskedelmi megállapodás Dél-Koreával, hatása az európai iparra. Ashton asszonyt szeretném megkérni, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm, elnök úr. Új export lehetőségek találhatók az ázsiai piacokon, de persze nagyok a korlátok is. A multilaterális tárgyalások